So, dear colleagues, may I ask you to take seat? Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Tudják, hogy ez itt most egy közös bizottsági ülés, az ECON és a LIBE ülése. Köszönöm szépen, Claude, hogy itt lehetünk tudják, hogy eh, azért vagyunk itt, eh, hogy megvitassuk az új delegált jogi aktussal a negyedik pénzmosás elleni irányelv eh, kapcsán. Tudják, hogy ennek célja az, hogy Sri Lanka, Trinidad és Tobago és Tunézia a nagy kockázatot képviselő országok listájára felkerüljön. A DG Justice, Justice részéről DG Tinásztolát szeretném köszönteni a bizottságtól, és a három érintett ország képviselői is itt vannak. Tunézia esetében Mohamed Rida Changung jött hozzánk, ő a Tunézia pénzügyminisztere. Sabre Bács Tobil is itt van, ő a külügyi államtitkár, valamint Tunéziából egy delegáció is érkezett, Sri Lanka nagykövete Rodney Pereira és Colin Connelly, aki Trinidad és Tobago köztársaságából érkezett. A pódiumon is van némi hely, de azért rotációra lesz szükség. Először Tunézia pénzügyminisztere kapszót. Tudjuk, hogy Jurova biztos asszony ma sajnos nem tudott eljönni, de a képviselők megkaptak egy nyilatkozatot a biztos asszony részéről. Azt kell mondjam, hogy ez a nyilatkozat bizonyítja, hogy igazunk volt, valóban jogos volt felvetnünk azt, hogy Tunézia is a listára kerüljön, nem csak azért, nem csak olyan okokból, amelyekről tudunk, szoros kapcsolatokat ápol az ország az Európai Unióval. Itt egy stratégiai jelentőségi országról van szó, amely a jogállamiság, a demokrácia szempontjából a magrebi térségben példaértékű ország, de különös tekintettel azért is, mert azért is fel kellene venni Tunéziát a listára, mert itt egyfajta a sajnálatos időzítés és eljárásbeli átfedés következett be a GAFI és a bizottság között, és tisztában kell lennünk azzal, amire egyébként a nyilatkozat is kitér. Tunézia rendkívüli erőfeszítést tesz a pénzmosás elleni jogszabályalkotás terén. Itt nem csak a már meghozott intézkedésekről van szó, amelyeket az elmúlt években, hetekben, hónapokban hoztak meg, hanem arról is, hogy egy cselekvési terv fogja lefedni a még nyitott kérdéseket itt. Tehát egy sajátos helyzetről van szó, amelyre oda kell figyelnünk, és azt szeretnénk, hogy a bizottság értékelni tudja ezt a helyzetet, ezért jónak tartom most ezt az eszmecserét, és természetesen ugyanilyen eszmecserét szeretnénk tartani a másik eh, két érintett országgal. De tudjuk, hogy eh, azért vagyunk itt, ezt, azt, hogy itt vagyunk, ezt Tunézia sajátos helyzete indokolja. Claude, köszönöm szépen Roberto, és elnézést kell kérjek a kollégáktól a kicsit késői kezdetért, de most megpróbálunk hatékonyan bánni az idővel. Először is ügyrendi kérdés. Sorry, Sorry uh, Mr. Viegas, I know... Elnézést, Virgás úr, tudom, hogy szeretne valamit felvetni, ezt megkaptunk a koordinátorok döntésével kapcsolatban, a nyomonkövetéssel kapcsolatban, ezt meg fogjuk vitatni a meghallgatást követően, miután meghallgattuk vendégeinket. Tehát visszatérünk az ön által felvetett pontra. Köszönöm. a jelenlegi ülésünket követő pontra utalt a képviselő, amelyen majd később fogunk foglalkozni. Nos, először Minisztina Stolát fogjuk meghallgatni, ezt követően pedig Tunézia, Sri Lanka és Trinidad Tobago képviselői kapnak szót. Ha mindenki betartja az időkeretet, amelyet biztosítani tudunk, fontos lenne, már csak azért is, mert olyan kérdésekről van szó, amelyeket más fórumokon is megvitattunk. Stola asszony kapja meg a szót 5 percben a bizottságtól. Parancsoljon! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy ezen delegált jogi aktusról beszélhetek. A mikrofon be van kapcsolva. Okay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 Örvendünk annak, hogy Tunézien elkötelezett az Európai Parlament ebben a kérdésben. Mindkét intézményünk elismeri azt, hogy prioritásként kell tulajdonítani, prioritást kell tulajdonítani a pénzmosás elleni küzdelemnek, valamint azon kérdéseknek, amelyek a negyedik pénzmosás elleni irányelvvel kapcsolatosak. A parlament és a bizottság osztják az irányelvvel kapcsolatos felülvizsgálat tekintetében a prioritásokat, és ami a harmadik országok listáját illeti az irányelv 9-es cikke kapcsán fontos szerepet tölt be az irányelv szempontjából, és ahogyan elmondtuk, megkapták a bizottság vonatkozó nyilatkozatát, ezt Jurova biztos asszony küldte a parlamentnek. Szeretnék néhány kulcsfontosságú pontot kiemelni ebből a közleményből, főleg Tunézia vonatkozásában, hiszen ez az ország az egyik kiemelkedő ország az állásfoglás tervezet szempontjából. Örvendek annak, hogy Ságum úr, az ország pénzügyminisztere itt van, valamint a Sri Lankai és Trinidad Tobágói nagykövetek. Két és fél éven keresztül folyt a monitorozás, a konzultáció, és 2017 novemberében a pénzügyi akció munkacsoport szakértői arra következtetésre jutottak, hogy ezen országok, Sri Lanka, Trinidad, Tobago és Tunézia még mindig stratégiai hiányosságokkal küzdenek a pénzmosás elleni küzdelem, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén. Az Európai Bizottság részt vett az FATF-en belüli tanácskozáson az unió tagállamaival együtt. Ezen stratégiai hiányosságok nagyon súlyosak, és számos kulcsfontosságú területet érintenek. Tunézia esetében különös tekintettel vonatkoznak ezen hiányosságok a pénzügyi ágazat felülvizsgálatára, a nem pénzügyi ágazat szabályozására és felülvizsgálatára, a tulajdonosi szerkezetek átvizsgálására, ami kulcsfontosság volt a parlament szempontjából, a pénzügyi hírszerzési egység kapacitására, a terrorizmussal kapcsolatos szankciókra, a non-profit szervezetek nyomon követésére, valamint azon célzott szankciókra, amelyek a finanszírozás egyéb területeivel kapcsolatosak, és ugyanígy stratégiai hiányosságokat figyeltünk meg Trinidad és Tobago, valamint Sri Lanka esetében is. Ezen hiányosságok ezen hiányosságokat a három ország elismerte, és magas politikai szinten kötelezték el magukat ezek orvoslása érdekében egy olyan cselekvési terv mentén, amelyenben az FATF-el állapodtak meg. Van a FATF e compliance dokumentum, amely tartalmazza ezen pontokat. A kezünkben levő információ alapján a delegált rendeletet december 13-án fogadta el a bizottság, ennek mentén hozzá csatolja ezen országokat a nagy kockázat országok listájára. A negyedik pénzmosás ellenes irányelv 9. cikke alapján ma pedig a tanács a bizottság listáját jóvá hagyta. A bizottság örvend annak a magas szintű politikai kötelezettségvállásnak, amelyet Tunézia tanúsított, és elismeri a közelmúltban hozott intézkedéseket, amelyek jó irányba terelik az országot. Az FATF-fel meghozott cselekvési terv mentén a bizottság tudomásul veszi azt is, ahogy például a Szentpétervár januári ülésen abban megállapodtunk, hogy Tunézia komoly lépéseket tett a pénzügyi szankciók terén, valamint a nyomonkövetés terén. Éppen ezért a bizottság kész arra, hogy intenzívebb segítséget nyújtson az országnak, hogy a cselekvési terv egyéb pontjait is végre tudja hajtani. Van egy szakértői lista, olyan szakértőkről van szó, akik eh, az országba utazhatnak, amint eh, Tunézia a segítségnyújtás iránti kérelmét eh, benyújtja. Az Európai Unió és Tunézia privilegizált partnerségi kapcsolatot ápolnak. Az Európai Bizottság éppen ezért támogatást nyújt Eh, és eh, azt szeretné biztosítani, hogy eh, Tunéziát hamar le lehessen venni erről a listáról, az FATF, valamint az EU listájáról. Arra is emlékeztetnék, hogy a bizottság elkötelezte magát amellett, hogy egy autonóm értékelést hajt végre a kilencedik cikk végrehajtása érdekében. Tunézia prioritást élvez, egy olyan ország ez, amely stratégiai fontosságú, és értékelni fogjuk ismét az ország helyzetét a lehető leghamarabb 2018-ban. Ennyire nem most részemről, de nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Um, Köszönöm szépen, remélem mindenki hasonlóan rövid lesz. Most pedig a pénzügyminiszterhez fordulok, hozzá vázolja fel a tunéziai helyzetet 5 percen belül. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! szeretnék eh, a két bizottságnak a tunéziai kormány nevében köszönetet kifejteni, eh, kifejezni eh, azért, hogy meghívtak bennünket, és köszönjük, hogy odafigyelnek erre a két jelenségre, amely ellen az én hazám is harcol. Nagyon meglepett eh, és megdöbbentett bennünket a december 13-ai delegált eh, aktus, amely Tunéziát eh, a magas kockázatú országként definiálta külső adatok alapján. Minden szinten részt vesz az országom ezekben a küzdelmekben és nem akarok most megnevezni más országokat, de Tunéziát is lehetett volna inkább a megfigyelt országok listájára e, helyezni. E, e, Szentpéterbeváron és Bahreinben is e, kifejeztük magunkat azt, hogy ezzel a kívással szemben mi is Eh, ki akarunk állni. Eh, Tunézia eh, terrorizmus áldozata, a mi régiónkat is sújtja ez a gyilkos jelenség. A mi fegyveres erőink részt vesznek ennek leküzdésében, és oda akarunk figyelni azokra a pénzügyi csatornákra is, amelyek lehetővé teszik a terrorizmus létét értjük eh, az Európai Unió aggodalmát, hogy meg akarja védeni a saját térségét a bűnözéstől és a terrorizmusról, terrorizmustól, de ez egy közös eh, harc, ezért gondoljuk azt, hogy eh, igazolhatatlan és igazságtalan, hogy felveszik Tunéziát erre a listára, amely egy automatizmust indítana be. A kockázat az, hogy akkor is a listán maradunk, hogyha meg tudunk felelni ezeknek a... Igen. Uh, Kérem, hogy a tolmácsok miért kicsit lassabban beszéljen, mondja az elnök. Tehát odafigyelünk az Európai Unió uh, aggodalmaira, és tudomásul vesszük, hogy első számú partnereink meg akarják védeni magukat a terrorizmustól és a szervezett bűnözéstől, ezért gondoljuk azt, hogy ez a lista igazolatlan, igazolhatatlan és igazságtalan, eh, amely eh, egy olyan automatizmust indítana be, amely nem veszi figyelembe a dinamikáját a tunéziai folyamatoknak. Eh, és az a kockázat van, hogy a listán maradunk még akkor is, hogyha kötelezettségvállalásainkkal megoldjuk a kérdést. Az elnökünk levelében kifejezte hajlandóságunkat arra, hogy együttműködjünk, és egy akciótervet is felvázolt. Tegnap előtt is megerősítette ezt, Tehát támogatni fogjuk a, az csoportot, a FATFot, és együtt akarunk egy erős üzenetet küldeni. Reméljük, hogy számíthatunk az önök jó szándékára. A korábban vállalt kötelezettségeket kormányunk továbbra is vállalja. Egy megfelelő menetrendet pontos dátumokkal dolgozunk ki, és a cselekvési tervet a lehető legkorábban, legkésőbb 2018 áprilisáig végrehajtjuk. A FATF szakértőket szívesen várjuk, ahogy azt Szentpéterváron is mondtuk, és emlékeztetek arra, hogy a terroristák javainak lefoglalásáról törvényt hoztak január 5-én, megerősítették az emberi erőforrásokat a tunéziai pénzügyi felügyeletnél, és eh, megerősítik az informatikai rendszert is. A kockázatok feltárása és elemzése is már megkezdődött. A pénzügyi hírszerzési eh, szervezetünk is felállt, és odafigyelünk az egyesületek által jelentett kockázatokra is. Emellett van egy törvény, amely foglalkozik azzal, hogy Tunézia mindent megtegyen a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen is. az újra minősítő jelentést Bekreinben egy héttel azután hozták nyilvánosságra, hogy az Európai Bizottság meghozta ezt a döntését. Ez a jelentés arról szól, hogy Tunézia kiavította a különböző kívánalmakat. A 40 ajánlásból már most 26-nak megfelel Tunézia, ami a terrorista finanszírozást illeti. Tunézia vagy megfelel, vagy nagy részt megfelel, és az európai negyedik pénzmosás elleni irányelv kilencedik cikkének is megfelel. Itt most megerősítjük önök előtt, a tunéziai kormány elkötelezettségét, hogy a lehető leghamarabb megfelelünk a követelményeknek. Amennyiben e, ezek a döntések nem változnak meg az Európai Unió részéről, Eh, akkor a tunéziai gazdaságot eh, nagyon komoly kockázatok fenyegetik, hiszen az Európai Unió messze a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, és ez súlyosan érintheti a még mindig törékeny tunéziai gazdaságot. Eh, a Tunézia párbeszédben van az Európai Unióval ezeken a területeken. Reméljük, hogy mindez új lendületet kap az a stratégiai partnerség, amely összeket bennünket, és ne felejtsük el, hogy elsőként írtunk alá társulási megállapodást az Európai Unióval a mediterrán térségben, feltételezi a további együttműködést, és azt, hogy átlátható módon találunk problémákra megoldásokat. Végezetül, hölgyeim és uraim, szeretném kifejezni az abszolút hajlandóságát a kormányomnak, hogy ezt prioritásként kezeljük, és hogy az év első négy hónapjában teljesítsük az összes ajánlást és követelményt bebizonyítandó, hogy Tunézia részt vesz a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcban. Ennek következtében kérjük önöket, mint az európai népek képviselőit, hogy az Európai Parlament ne hagyja jóvá Tunéziának erre a fekete listára való kerülését, amely eh, aláássa a privilegizált eh, történelmi és gazdasági kapcsolatainkat is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig a Sri Lanka képviselője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak! Sri Lanka és az Európai Unió nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Mielőtt még elkezdeni, hadd mondjam el, hogy sajnálom, hogy a rotáció hiánya miatt ön ott ül, és nem itt. Elnézését kérem, mondja az elnök. Semmi gond. Sri Lanka és az Európai Unió nagyon szoros és koordinált kapcsolatban áll egymással. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság is gyakran találkozik velünk. Tíz nappal ezelőtt volt a Sri Lanka EU közös bizottság, az Európai Unió képviselői gyakran látogatnak el hozzánk, és tavaly egy egész parlamentet, minden, minden pártot magába foglaló delegáció látogatott el az Európai Parlamentbe. Sri Lankáról találkoztunk a Költségvetési Szabadsággal is, és beszéltünk arról, hogyan lehet hatékonyabban elkölteni a közpénzeket. Magas szintű politikai találkozók voltak a Sri Lankai, illetve az Európai Uniós felek között. Sri Lanka eh, előnyét élvezi az Európai Unió technikai, eh, technológiai támogatásának. Az a meghívás, amit az Econ Libes bizottságok adtak át nekünk, hogy részt vegyünk ebben a mai, talál, ezen a mai találkozón, az örömünkre volt. Tudjuk, hogy a plenárison illetve a Buenos-i, Buenos buenos aires találkozón Sri Lankát és más országokat olyan joghatóságként tüntették fel, ahol hiányosságok vannak a pénzmosás ellenes harcban, és nem felelnek meg az FTF dokumentumnak. Ezen döntés után, az FTF ezen döntése után a sri lankai elnök egy írásbeli nyilatkozatot tett, melyben kimondta, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk a törvényeket, szabályokat, hogy megfeleljünk a pénzmosás ellenes elveknek, fel lehessen lépni a terrorizmus finanszírozás ellen. Az ICRG ezt követően egy átfogó cselekvési tervet fogalmazott meg Sri Lanka számára. Sri Lanka már ezáltal lényeges lépéseket tett. Nagyon fontos, hogy tájékoztassuk önöket arról, hogy a Nemzetközi Koordinációs Bizottságot kijelölte a sri lankai kormány, hogy nyomon kövessük ezen cselekvési terv végrehajtását. A sri lankai kormány biztosítja az Európai Parlamentet arról, hogy Sri Lanka hatékonyan lép előre az akcióterv megvalósításában, az FTF alapján felkívánják venni a listára Sri Lankát és más országokat is. Mi megtesszük mindent annak érdekében, hogy fel lehessen lépni az, a pénzmosás elleni harcban, és úgy gondoljuk, hogy pontosan emiatt nem kell meg, megismételni az FATF döntéseit, hanem tárgyalni kell elől. Szükség van arra, hogy a saját módszertant dolgozzunk ki, hogy az alapján lehessen meghatározni azokat a joghatóságokat, ahol gondok vannak a terrorizmus finanszírozás elleni fellépéssel, illetve a pénzosás elleni fellépéssel. Sri Lanka hajlandó együttműködni minden ilyen gyakorlatban, amelyen biztosítani lehet azt, hogy Sri Lanka megfelelhessen nemzetközi kötelezettségvállalásainak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Cohen Connelly nagykövethez fordulok, aki Trinidad Tobágót képviseli, és örülök, hogyha röviden beszélnek, ezáltal és időt takarítunk meg magunknak. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretnék hozzászólni a 2017. december 15-i döntés alapján, amelyel a, az irányelvet módosították, és ezáltal Trinidad és Tobago felkerült a magas kockázatot jelentő hamarik országok listájára, ahol fennáll a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozás veszélye. A pénzmosás, a terrorizmus hát azonban értékelni kell. A FATF-nek voltak ajánlásai a módszertannal, kölcsönösen értékelni kell ezeket. A Trinidad, Trinidad volt az első olyan karibi ország, ami létrehozott egy pénzügyi cselekvési csoportot, Trinidad és Tobago jelentését 2016. júniusában adták közre és két eh, felvizsgálati eljárás volt. Trinidad és eh, Tobago 2016. júniásától kezdve lépett bele a megfigyelési időszakba. Technikai megfelelést eh, próbáltak elérni. A Trinidad és Tobago az első olyan országok között volt, ahol követtük az ajánlásokat. At the end of the one year observation period, the... Az egyéves megfigyelési időszak alatt azt lehetett látni, hogy javulás volt tapasztalható, és négy azonnali eredmény is volt, a felügyelet vagy a megelőzés vagy a pénzügyi hírszerzés területén. Tehát egyetemben mondhatjuk azt, hogy politikai elkötelezettségünk van az FATF irányába, és átfogóan hajlandóak vagyunk megoldani minden hiányosságot. Az akcióterv egyértelmű mérföldköveket szabott meg, és határidőket. Trinidad és Tobago hajlandó betartani ezeket eh, a határidókat, továbbra is együttműködünk ebben eh, a folyamatban. Különböző eh, intézkedéseket tettünk a jogi keret megoldása érdekében, és a kormány két fő törvényt terjesztett elő a hiányosok orvoslálására, ezek jelenleg a parlament előtt vannak. Nagyon fontos látni azt, hogy a terrorizmus ellenes törvény ez egyetemen erősíti a mechanizmust, és egyetemen fellép a terrorista finanszírozás ellen, és ezáltal teljesítjük a nemzetközi kötelezettségvállalásunkat is, és egyértelmű platformot kínál a terrorizmus ellenes harchoz is. A szenátus előtt is van egy törvény, ez már átment a képviselőházon. egy kölcsönös jogi segítségnyújtásról van szó adó ügyekben és a pénzügyi hírszerzési osztály hobban hozzáfér az információkhoz, és itt megfelelő büntetéseket szabnak ki a pénzmosás esetében. Felgyorsítjuk az eljárásokat is, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb lehessen előnyeket elérni. Trinidad és Tobago az egyik olyan ország, amely a megfelelési dokumentumot elküldte. Mi tudjuk, hogy mi a célja az FATF-el, ez a dokumentummal, a specifikus kockázatok felmérése. Főként a politikai kötelezési vállalásra koncentrálnak itt. Az eljárás kimondja, az elnök megszakítja, kérem zárja le. Még egy percet hadd kaphassak. Egy, egy mondatot mondhat még, vagy kettőt. Meg kell válaszolni mert a kéréseket is, tehát az utolsó mondatát mondja el, és zárja le. Igen, figyelembe veszem a korlátozását, elnök úr. Trinidad és Tobago. Dedicated a high-level dialogue and elkötelezett a magas szintű párbeszéd irányába, ezért vagyunk itt is, és a Trinidad és Tobagói eh, parlament eh, engedélyezte azt, hogy a lehető legmagasabb szinten foglalkozzunk ezzel. Köszönöm szépen nagykövet úr, átterünk a koordinátorokra, és azt a lehetetlen dolgot kérem, hogy egy-két percben szóljanak hozzá, ha lehet, max. két percben, de ennél többet ne beszéljenek, és utána rátérhetünk az Econ és Libek koordinátorokra, Néhányan nincsenek itt, meglátjuk, hogy mi lesz Balc úr, az ECON koordinátor az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül fogok beszélni. Először is eh, a három jelenlévő ország, hogy eh, bizonyos országokat ne helyezzünk a listára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Bálc úr, a néppárt eh, részéről nem kérik a szót. Teljes mértékben egyetértünk azzal, amit Bálc úr mondott. Igen, köszönöm, ezt feljegyeztük. Most az SND részéről, a LIBE bizottságból eh, Zipel képviselője a szó két percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy eh, napirendre tűzte ezt az eszmecserét a három országgal afelől, hogy nagyon is elkötelezettek annak érdekében, hogy eleget tegyenek a kritériumoknak és javítsanak a jelenlegi helyzeten. Ennek ellenére úgy hiszem, nem látom azt, hogy jelenleg biztosak lehetünk abban, hogy az intézkedés uniós tagállam például jelzi, ígéri, hogy áprilisra kész lesz, abban sem fogok megbízni. Azt mondanám, hogy rendben, tegyék meg, és ha elkészül túlmenőleg, Természetesen nagyon jó a partnerség és az együttműködés a három országgal. Tunézia esetében privilegizált partnerségünk, ott vannak bizonyos kételjeim, hogy vajon a delegált aktus ellen szavazhatunk-e. Ugyanakkor szeretnék egy kérdést intézni a bizottsághoz. Vannak-e, vannak bizonyos kételjeim, hogy vajon a delegált aktus ellen szavazhatunk-e. Ugyanakkor szeretnék egy kérdést intézni a bizottsághoz. Vannak-e... Thank you, the next uh, econ coordinator. Szerintem a következő econ koordinátor Ramon Ramosa Alde. Retek után általában nem minden bizottság koordinátáját külön kezelem, tehát külön lista. A Liber részéről, mondja Tremóza úr, jó, akkor tehát az aldés koordinátor nem akar hozzászólni. Rendben? Így ez van akkor? Then I'll go to the next on one. Okay, right, who's the next one then? No, let's do Tremosa and then look after. Right, so Tremosa first. Tremosa úrnak adjuk meg a szót először sok idő megy el ezzel. Engem nem érdekel a sorrend, csak azt akartam mondani, hogy általában az ECR jön, és csak aztán az ALDE. De hogyha Tremóza úr előttem akar beszélni, nekem rendben van, én is ekonos koordinátor vagyok, csak hogy közöljem önnel. I don't want, I don't want to interfere because every is logical. Nyilván meg fogja kapni a szót, de mi először a valódi koordinátoroknak akartuk meg a szót. Tremóza úr viszont koordinátor, tehát ő kap először szót. Tremóza. No, just, uh... Csak nagyon... G- Gafiban nem bízom. Sokan azt mondják, hogy ez túlságosan is manipulatív, az FA rajta van a listán, más országok pedig nincsenek rajta, ahol például nincsenek is kormány, például Libia, ilyen ország. Én a parlamentben és a két irányban is foglalkoztam olyanokkal, akik felépnek a pénzt. TF mond. Szerintem értékelni kell a helyzetet, és egyetértek Luke kollégámmal, aki azt mondta, hogy nem igazságos az, hogy ilyen viszonylagos módon ítéljük meg az országokat. Szerintem a bizottságnak több információval kéne szolgálnia, hogy sem. Először is, hogyha őszinte vagyok, azt kell mondjam, hogy nem vagyok elég elégedett a nyilatkozatokkal, túlságosan is bürokata volt ez a hozzászólás. Nem lehet egy nyilatkozatot előterjeszteni, ami pozitív, aztán arról beszélni, hogy komoly hiányosságok vannak, például erről, illetve a végső kedvezményezetekről a regiszter kapcsán. Most nem fogom feltenni ezt a kérdést, de szerintem, hogyha foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor kiderül, nem csak Tunézia kerülne fel a listára. Van még egy dolog, ami nincs benne a listán. Szerintem, hogyha azt akarja a bizottság, hogy ezt ne utasítsuk el, akkor valami konkrétumot kell előterjeszteniük, mert én nem igazán érzem magamat jól azáltal, ahogy ezt a nyilatkozatot megtették. Rendben, akkor most meghallgatjuk a bizottság és a három nagykövet válaszát. Két perc, két vagy négy perc. Remélem, hogy emlékszem a kérdésekre, hogyha kiadnék valamit, akkor kérem emlékeztessenek. Először is az ütemterv. Nem tudjuk pontosan megmondani a pontos határidőt, hiszen ellenőriznünk kell a jogszabályokat, és eh, le kell vennünk a listáról országokat, át kell menni az egész folyamaton, ami azt is jelenti, hogy helyszíni látogatásra van szükség, meg kell vizsgálni ezt, hogy tényleg működik e ez. nem csak a kötelezettségvállalásról van szó, hanem arról is, hogy működik-e a jogszabály. Aztán a FATAF lista, illetve a saját értékelésünk. Dolgozunk a módszertanon, és az első értékelésekre majd az év végén kerül sor, és ez majd kiegészíti a FATAF listáját. Aztán a végső kedvezményezettek, ez nem csak a mi szabályunkban van benne, hanem a FATAF vitáiban. És miért pont Tunézia? Az az ütemrend, amely alapján a FATAF felülvizsgálja az országokat, ezt egyeztetik az országokkal, és Tunézia egyetértett ezzel. A többi országokra majd később kerül sor, és őket is értékelni fogják. Ezért a többi ország is később rákerül majd a listára. A listázás hatása ez nem büntető jellegű, nem az több ellenőrzésről, vagy kereskedelmi tilalomról van szó, nem arról van szó, hogy megtiltjuk a segítségnyújtást az országnak, vagy a támogatást az újságnak, ez nem annyira erős, mint más intézkedések. Aztán az a kérdés, hogy megvolt-e az értékeléshez való információ, igen, ez megvolt, és átnéztük az anyagokat, és ezek alapján még mindig vannak hiányosságok, és nem a számokról van szó, hanem ez a dolog, dolog jelentőségéről. Líbiával kapcsolatos kérdést is megválaszoltam, ez egy későbbi dolog. A saját értékelésünk beütemezése ebben az évben. Mit felejtettem el? Nem halljuk a kérdést sajnos, mert mikrofonon kívül hangzik el. Um, How many countries lack the Hány ország van rajta ezen a beneficial ownership jegyzéken? Ahogy mondtam, sorrend szerint haladunk az országok esetében, az FATF a saját ütemterv alapján halad. Vannak más kérdések is, van egy rendelet a nem pénzügyi szektor felülvizsgálatáról, itt is hiányosságokat lehet látni, tehát nem csak a beneficial ownership-el van gond. lesz egy delegált jogi aktus a különböző országok esetében, amelyeknek majd rá, rá kell kerülniük a listára, ha rá kell kerülniük. A pénzügyi szektorra vonatkozó irányelvre utalt ön? Nem. Rendelet, szabályozás és felvizsgálat. A nem pénzügyi szektorról beszéltem. A nem pénzügyi szektor szabályozása és felügyelete. So the colleagues, the ambassador. A nagyköveteket kérem meg. Starting with the minister of finance. A pénzügyminiszterrel. Kérdésekre. Én csatlakoznék a tunéziai miniszterhez. Az az eredmény, azok az előrelépések, amelyeket mi is elértünk, érdemesek arra, hogy az Európai Bizottság elismerje ezeket. Ehm, e, Vegyerek e, folytassák velünk a konstruktív párbeszédet ezen a területen is, csak úgy, mint egy sor más területen is. Sri Lanka egy olyan ország, hogy tervekkel rendelkezik a jogállamiság megerősítésére, a törvényesség megerősítésére. Folyamatosan kapcsolatban állunk az európai intézményekkel, és örülnénk, ha ezt is figyelembe tennék, vennék. Van egy mechanizmus arra, hogy ezeket a kérdéseket tárgyaljuk, és um, van... Köszönöm, elnök úr, ezt a lehetőséget uh, most uh, újra. Röviden elmondom, hogy amióta nagykövet vagyok, itt a bizottsággal való kapcsolatainkat mindig a konzultáció, a párbeszéd, a koordináció jellemezte. És érdemes feltenni a kérdést, hogy ebben a kérdésben ezt az elvet eh, képviselték-e. Három napot kaptunk arra, hogy reagáljunk a bizottság javaslatára. Három napot mindössze. Trinidad és Tobago-val soha nem konzultálta az Európai Bizottság korábban, és önöknek eh, emiatt eh, joggal kellene aggódniuk. Ráadásul eh, a, FATF által tett intézkedéseket félreértelmezték. Soha nem ajánlott a FATF szankciókat Trinidad ellen hogyan lehet szankciós listára tenni ezeket az országokat, amikor az FATF soha nem kért ilyet. Trinidad a 40-ből 38 ajánlásnak felel meg. Vagy pedig részben vagy nagy részt felelünk meg ezeknek. Tehát teljesítjük szépen sorjában a kötelezettségeinket. Egy tisztességes eljárást kérünk, Eh, három országról van itt most szó. Eh, vegyék figyelembe azt is, hogy konzultáltak-e a felekkel vagy sem. És még egyszer mondom, a 40-ből 38-al eh, ért, ezeket teljesítjük, a 40-ből 38-at, és az FATF soha nem kérte, hogy szankciót vezessenek be ellenünk. Köszönjük, nagykövet úr, nagyon szenvedélyesen érvelt az igaza mellett. Most a szavazásra érkező kollégáktól kérem, hogy egy kicsit még legyenek türelmesek. Valtieri úrat eh, kérem most eh, eh, meg, hogy ismertesse azt, hogy hogyan lépünk tovább. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Tunézia kormányának képviselőjét, jelenlétét Sri Lanka és Trinidad és Tobago képviselőinek jelenlétét, a bizottság vendégének jelenlétét is a főigazgatósággal, Jurova biztossal egyeztetünk. Az igazat megvalva most persze röviden értékelnünk kell az elhangzottakat, de őszintén szólva nem vagyok meggyőződve. Látok egy ellentmondást a nyilatkozat, illetve a bizottság állásfoglalása között számomra teljesen egyértelmű az elhangzottakból, illetve az alapján, amit tudok, hogy egyfelől bizonyos elemek, melyek fontosak, nem teljesültek, ugyanakkor ezek önmagukban nem lettek volna kielégítőek ahhoz, hogy Tunéziát értékeljük, ahogy ezt kellett volna. Tehát itt némi átfedés jelenik meg az értékelés, illetve az azt követően meghozott intézkedések között vannak bizonyos releváns jogszabályokkal kapcsolatos végrehajtások, ugye az iránymutatások, és van két jogalkotási dokumentum, amelynek végrehajtása nem történt meg számos országban, tehát nehéz helyzetben vagyunk. Azt hiszem, hogy a bizottság egy kicsit egyértelműbb kellene, hogy legyen az értékelésében, illetve abban a tekintetben, hogy hogyan kívánja gyorsan levenni az érintett országot erről a listáról, és nem hallottunk arról, hogy mit jelent ez a swiftly, ez a gyorsan, hamar le, bekövetkező levétel a listáról. A jelenlegi helyzet értelmében az FATF és a bizottság a, ezt támogatta volna. Azt hiszem, hogy kellene tartanunk néhány percnyi szünetet, hogy a frakciók formálisan értékeljék a helyzetet, és ezt követően döntünk a további lépésekről, hiszen van egy szavazás, amelyet terveztünk, és a szavazásnak szavazásra sort kell kerítenünk. Tehát egy-két perces szünetet kérnék, hogy a frakciók informálisan konzultáljanak egymással és a bizottságtól, valamint a vendégeinktől azt kérném, hogy hagyják el addig a termet, és a munkánkat néhány perc múlva folytatjuk. So, um, yes, so colleagues, um... Tisztelt kollégák! Gualtieri úr mire gondol arra, hogy a képviselők és a politikai tanácsadók maradjanak a teremben, a bizottság és mások pedig távozzanak. Ezt akarta mondani Gualtieri úr, ezt követően hozunk egy döntést, és utána szavazunk.